hogy Edward Macmillan Scott nem tagja többé ennek a fakciónak. Még egy információ, az Európai Néppárt és a szocialisták, valamint a zöldek, az európai konzervatívok és reformerek, valamint a szabadság és demokratikus európai néhány változtatást közölt a bizonyos bizottságbeli tagsággal kapcsolatosan. A részleteket megtalálják majd a mai ülés jegyzőkönyvében mindenről. Ha nincs kifogás ez ellen mindaddig, amíg ez a jegyzőkönyv nem készül el, akkor ezt meg fogjuk erősíteni. Ezek a módosítások ott vannak önök előtt, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ennek megfelelően ezt nem fogom felolvasni. A következő információ. Egy holland bíróság azt kérte, hogy Gabarto Fiora mentelmi jogát függesszük fel. Ő volt képviselője az Európai Parlamentnek. A hatodik cikk nyolcadik bekezdése szerint az eljárási szabályzatban ezt a kérvényt a jogi bizottsághoz továbbítjuk. Még egy információ módosító indítvány érkezett egy második olvasatbeli